történt. Ez ismételten egy elfogadhatatlan támadás a sajtó szabadsággal szemben, ez az egyik alapértékünk az európai demokráciában. Ez a gyilkosság néhány hónappal a máltai újságíró nő Daphne Caruana Galícia meggyilkolása utána, után történik. Jan Kucsek nagyon nagy bátorsággal és átéléssel végezte munkáját, egy ígéretes karrier előtt állt, vizsgálatokat végzett, gyanús finanszírozások, illetve adócsalások, adóelkerülések felgöngyölítésével foglalkozott, és teljesen függetlenül végezte munkáját. A rendőrség úgy nyilatkozott, hogy majdnem biztosra vehető, hogy a nyomozásai, a vizsgálódásai miatt gyilkolták meg. Kötelességünk, hogy folytassuk az igazságért folytatott harcát. Elfogadhatatlan, hogy ma az Európai Unióban meggyilkoljanak egy újságírót azért, mert munkáját végzi. El kell ítélnünk minden alkalommal azt, hogyha valaki egy újságírót bebörtönöz vagy korlátozza munkai elvégzésében, azt gondolom, hogy biztosítani kell az európai újságíróknak, hogy biztonságosan végez, biztonságban végezhessék munkájukat, és mindent meg kell tenni a szlovák hatóságoknak, hogy az igazságot kiderítsék. Nagyon fontos az, hogy a rendőrség is részt vegyen ebben a munkában. Ugyanúgy, ahogy Daphne Caruana Galicia esetében, ebben az esetben is elmondjuk azt, hogy nagyon fontos számukra az, hogy az összes bűnöst az igazságszolgáltatás elé állítsák és ahogy azt elmondtam Daphne Caruana esetében is, most is elmondom, hogy egy perc néma felállás következik. sajnos múlt héten sok rossz hrt kaptunk a Boko Haram ismételten megtámadott egy iskolát eh, Nigéria észak-keleti részében több mint száz kislányt raboltak el. Sajnos ez is emlékeztet minket a 2014-es eseményekre, amikor a csibok lányokat rabolták el. Ezt a az rablást is elítéljük, és mindent meg kell tenni azért, hogy ezeket a lányokat megtalálják. Minden gyereknek meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy biztonságosan és szabad körülmények között járhasson iskolába. Az elnök nemzeti katasztrófát hirdetett, de szerintem ez egy humanitárius katasztrófa, egy világméretű humanitárius katasztrófa. Úgy gondolom, hogy ezután konkrétabban kéne fellépnünk politikai, katonai szempontból is, hogy segítsünk afrikai partnereinknek a terrorizmus elleni harcban. devo informare. Tájékoztatnom kell önöket arról, hogy Ská Keller asszonynal Bulgáriában történt egy incidens. Keller asszonyt Keller asszonyt eh, Szimerov miniszter úr eh, megnevezte, és egy eh, hozzászólásában, és a Pirini Nemzeti Parkban tervezett építkezésekkel szemben tiltakozott, kiutasították az országból, és megkaptam a kormánytól azt a, azt a tájékoztatást, hogy a miniszter véleménye nem képviseli a kormány véleményét. Minden egyes Európai Uniós polgárnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy szabadon kifejezhesse véleményét, különösen igaz ez olyan képviselőkre, akiket a polgárok, a választó polgárok választottak meg. Nos, a demokráciában joga van mindenkinek ahhoz, hogy más véleménye legyen. Di manifestare e anche di protestare Mindenki szabadon elmondhatja véleményét, illetve tiltakozhat, tüntethet. Köszönöm szépen a bolgár kormánynak, hogy eltávolodott, elhatárolódott ettől a minisztertől, és remélem, hogy hasonló esetek nem fordulnak elő a jövőben. Köszönöm. ce Mit óhajt mondani? Monsieur le Président, j'apprécie énormément les... Tisztelt elnök úr, nagyra értékelem az elhangzottakat, azonban sajnálom, hogy a szólásszabadságot nem tartjuk tiszteletben itt az Európai Parlamentben. Sajnálattal veszem tudomásul azt, hogy a jogi bizottság, amely ezt a kérdést vizsgálja, rendszeresen ö, a mentességet föl emeli, illetve megszünteti a incidensek esetében, és eddig a szabály az volt, hogy a politikusok mentel, mentelmi jogot kapnak, és így szabadon nyilatkozhatnak. Most sajnos egy teljesen más helyzetet tapasztalunk. Itt az Európai Parlamentben szankcionálják a képviselőket, nem csak azért, mert az intézmények munkáját zavarják, hanem azért is, amit mondanak. Ez pedig teljes mértékben ellene megy a normális parlamenti képviselői életnek, munkának. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok azért, hogy a Boko Haram által ellapolt, elrabolt lányok esetéről beszélt itt a tisztelt ház előtt. Azt gondolom, hogy a terrorizmussal szemben együttesen kell fellépnünk. Az oktatás az egyik jó módja annak, hogy a terrorizmus ellen harcoljunk. Nos, a parlament már sokszor beszélt erről, sokszor kifejezte véleményét. Remélem, hogy nem üres szavak maradnak ezek. A több oktatás, a tanulás az egyik legjobb módja annak, hogy a terrorizmus ellen felvegyük a harcot. A következő MFF-ről szóló vita nem sokára megnyílik, úgyhogy azt hiszem, hogy a parlament ilyen módon is kifejti majd a véleményét, tehát hogy milyen kezdeményezéseket fogunk majd támogatni. Krisztoforú képviselő parancsolja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 nem engedte ezt a feltárást. A legújabb esemény, sorozatban történtek ilyenek az elmúlt években, fontos, hogy az Európai Parlament foglalkozzon azonnal ezzel az ügyjel. Törökországnak egyszer is mindenkorra meg kell mondjuk, hogy nem lehet lába tiporni egy Európai Uniós tagállam jogait. Ez az egész Európai Unió érdekét szolgálja, az energiapolitikájét is ebben az esetben, a feltárás esetében, európai érdekek védelmében kell Ciprus mellett kiállnunk, és Törökországgal szembe fordulni. Törökország csak az erőnyelvét érti, a szankciók nyelvét. Világosan ki kell fejtenünk, hogy ilyen kalóz jellegű tevékenységgel nem lehet az Európai Unióban politizálni. Az Euró- a liberalizáció, a vízumkönnyítés politikát meg kell állítani, szankciókat kell vezetni Törökországgal szemben. A parlament a sempre szint az Európai Parlament mindig is egyértelműen kimondta a véleményét, mindig is kimondtuk azt, hogy tiszteletben kell tartani Ciprus függetlenségét, illetve hogy a, a tagjelölt országoknak is tiszteletben kell ezt tartani, ezt az elvet. A ciprusi köztársaság elnökét egyébként felhívtam a napokban, és szolidaritásomat szolidaritásomról biztosítottam. Rodríguez képviselő. E senhor presidente senhor comissário devido à situação que se vive na venezuela cerca de oito mil. köszönöm szépen tisztelt elnök úr a venezuelai helyzet és aggodalomra ad okot hiszen a Madérából több ezren élnek Venezuelában, több ezer európai. Kérdés pedig az, hogy hogyan kívánunk segíteni az ottaniaknak a természeti katasztrófa következtében. Az Európai Bizottságnak már van egy immigrációs, egy bevándorlókra vonatkozó stratégia, illetve készülőben van. Reméljük, hogy az MFF-ben is látható majd lesz ez a kezdeményezés, tehát hogy egy stratégiánk legyen, hogy, és nagyon fontos az, hogy a legális, az illegális bevándorlók, illetve a migránsok kérdését tisztázzuk. Ezennel folytatom a február 8-án